kérvényt a jogi bizottsághoz továbbítjuk. Három írásbeli nyilatkozatot is aláírtak a parlamenti képviselők többsége. A 2015 per 15-ös nyilatkozat, amelynek tárgya az akadálymentes turizmus, Gazbara úr és további tíz képviselő tollából 387-en írták alá. A 17-es nyilatkozat, amelynek tárgya az Európai Unióban a merrák elleni küzdelem, Childers és további 9 képviselő nyújtotta ezt be, 394-en támogatták és a 18-as nyilatkozat, 2015 per 18-as nyilatkozat az autizmus témájában Kaputó úr és további 30 képviselőtől 418 aláírást kapott. Ezen nyilatkozatokat az aláírók neveivel együtt közzétesszük a mai ülés jegyzőkönyvében, és továbbítjuk az érintettekhez, a címzettekhez. Az illetékes bizottságok pedig helyesbítéseket nyújtottak be az eljárási szabályzat értelmében. A 231-es cikk értelmében, hogyha a bejelentéstől számított 21 órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem 40 képviselő nem jut be kérelmet a szavazásra bocsátásra, akkor ezeket jóvá hagyjuk. A honlapon megtalálhatják